napi rendekre, hiszen először is el kell fogadjuk a napi rendet, a mai és a holnapi ülés napi rendjét. Az elnökök konferenciája március 7-én elfogadta ezt a napi rendet. A frakciókkal való konzultációkat követően azt javasolták, és megállapodtak, hogy a következő módosításokra kerüljön sor, ezeket felolvasom szerdára, mára, március 23-ára. A rendet kiegészítik azzal a vitával, amelyet a japánbeli helyzettel és az atomkatasztrófával kapcsolatban folytatunk. A tanács és a bizottság európai szom, szomszédságpolitikája vitája helyett. Ez utóbbi áprilisban két hét múlva kerül sorra. A csütörtökön szavazunk a benyújtott szövegről. A második módosítás. A bázáni jelentést a 2012-es költségvetés előkészítéséről csütörtökön második napi rendi pontként tárgyaljuk a légi közlekedési szolgáltatások általános vitáját követően. A harmadik módosítás új pont a napirenden a Környezeti Bizottság Európai Bizottságnak intézett kérdése, az üzemanyag minőség irányelvre vonatkozóan. Itt az olajhomok és a kátrányhomok és olajpala kiváltási lehetőségeiről van szó. Az utolsó módosítás pedig a következő, a Chichester jelentés az Európai Hálózatok és Információ Biztonsági Ügynökség jelentéséről, vita nélkül kerül bemutatásra holnap csütörtökön. Most pedig nézzük a csütörtöki program változásait. Március 24-e először. A Simpson jelentést, amelyet az Európai Turisztikai Statisztikáról írt, az áprilisi plenáris ülésre kerül. A második a morajra jelentés a jövőbeni makropénzügyi támogatások Grúzia számára szintén az áprilisi plenárison kerül megtárgyalásra. Ezen kívül a módos, módosító intézményokra vonatkozóan, illetve a az állásfoglalásra vonatkozó Európai Unió Mauritánia halászati partnerségével kapcsolatos állásfoglalást pedig a legközelebbi eh, miniplenárison fogjuk eh, megtárgyalni. Nos, ezekről a módosításokról állapodtunk meg, és ezekről tárgyaltunk a frakciókkal is, így állt össze a módosított napirendünk. Ezzel a napirendet elfogadottnak tekintem. Így megkezdjük az első napi rendi pontunkat mindannyian tudjuk, milyen fontos ez. Brock és Guattieri urak jelentéséről szóló szavazás az első pont, az Európai Unió működéséről szóló szerződés módosítása azoknak a tagállamoknak a stabilizációs mechanizmusára vonatkozóan, amelyek hivatalos pénzneme az euró.